mondta, hogy ne a leglassúbbak és legvonakodóbbak, hanem a legnagylelkűbbek és leginkább európaiak irányítsák a cselekedeteinket. Köszönöm. Danke, kollégi Cerkasz. Köszönöm szépen, Cerkász kolléga, ezzel lezárom a vitát. Holnap 12 órakor kerül sor szavazásra. A következő napi rendi pontunk egy szóbeli választ igénylő kérdés a bizottsághoz az ifjúsági garancia tárgykörében a Foglalkoztatási és Szociális Szakbizottság az illetékes. A szobeli válasz igénylő kérdés megfogalmazójaként Beres asszony kap elsőként szót. Merci, monsieur le... Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, július óta kezdeményezést tettek le az asztalra, annak érdekében, hogy megvalósuljon az ifjúsági garancia, és ezt az Európai Parlament kérte kérte a parlament azt, hogy haladjunk előre ebben a témában. A következő szociális miniszterek és foglalkoztatási ügyi miniszterek tanácsa Dublinban lesz február 7-én és 8-án, és beszélnek majd erről a kezdeményezésről is. Ennek a szobori kérdésnek a célja, illetve az elsfoglalásnak az a célja, hogy támogassuk az összes erőfeszítést, ami megvalósult. A foglalkoztatás, foglalkoztatásügyi kérdések, de különösen az ifjúságügyi foglalkoztatás kérdése Európában nem kielégítő. Nagyon fontos a helyzetet javítani, és itt uh, Svédországra, Ausztriára, Dániára gondolok, illetve Franciaországra is. Igenis vannak példák arra, hogy máshogy is el lehet járni, és nem szabad eh, az ifjúság eh, eh, foglalkoztatás politikai helyzetet más politikák következményeként tekinteni. Nem szabad elfogadnunk azt, hogy egy fiatal munkanélkül maradjon, illetve amint kikerül a képzési rendszerekből, több mint négy hónapon keresztül legyen munkanélkül, Nagyon fontos, hogy négy, négy hónapon belül javaslatot tegyenek neki arra, hogy hol folytathat gyakorlatot, átképzést, további képzést tehát itt minden egyes esélyt meg kell ragadnunk annak érdekében, hogy ez a generáció ne legyen egy elveszett generáció. Készítettem egy javaslatot, amely a tagországok jó indulatára támaszkodik a struktúrális alapok felhasználásában, illetve az Európai Szociális Alapról is szólnék itt, hiszen itt még mindig nem állapodtunk meg. Fontos, hogy realista elképzelésekkel rendelkezzünk, de hogy elmondjuk a tagországoknak azt, hogyha ezt az ifjúsági garanciát finanszírozni szeretnénk az Európai Szociális Alapból, akkor koherens fellépésre van szükség. Nagyon fontos, hogy a rendelkezésre álló 20, politika 25%-át az európai szociális alapra fordítsuk. És ezen túl is el kell gondolkodnunk. Meg szeretném kérdezni a bizottságot arról, hogy annak érdekében kompenzálják a, a makrogazdasági hatásokat, és annak érdekében, hogy ez az ifjúság ne további nehézségeket jelentsen. Nagyon fontos, hogy európai döntések szülessenek, és nem csak a következő tanácsülésen kell erről elgondolkoznunk. Biztos úr, a mi parlamentünk azt szeretné, hogyha ezt az ifjúsági garanciát a helyi viszonyokhoz alakítanák, hiszen itt nem csak Európai Uniós polgárokról van szó, ennek az ellenkezője igaz, a leginkább egy csoportokban, az ifjúságon belül vannak olyan csoportok, akik nem Európai eh, Uniós állampolgárok, és stigmatizálják őket, mivel nem rendelkeznek munkával. És nagyon fontos, hogy itt ne adjunk teret eh, populista és egyszerűsítő kijelentéseknek. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az ifjúsági garancia rendszerek vegyék figyelembe a valóságot, a diplomások helyzetét is, a foglalkoztatáshoz való hozzáférést. Biztos úr, ön elmondta az elmúlt héten a foglalkoztatási jelentés kapcsán, hogy a munkanélküliek közül minden ötödik még soha eh, nem dolgozott, eh, és eh, három negyedük fiatalabb, mint 35 éves. Tehát ha azt szeretnénk, hogy ne elvesztegetett generáció legyen ez a generáció, akkor nagyon fontos, hogy az Európai Unió nézzen szembe a kívásokkal, illetve alkalmazza az innovációt, annak érdekében, hogy az ifjúság képzésben és munkában részesülhessen, illetve ezzel egy továbblendítő gazdasági erővé növekedhesse magát, illetve büszke lehessen értékeire és a szociális modellre is. Barosz urat is régóta hívjuk erre a vitára. Köszönjük szépen az eddigi munkát, támaszkodhat a mi támogatásunkra és az EBSCO következő ülésén, és kérjük, hogy tegyen meg mindent az ír elnökséggel együtt annak érdekében, hogy ebből a javaslatból valóság lehessen. Köszönöm. Köszönöm szépen, Beres kolléga. Most a bizottság nevében Andor biztos úr kap szót. Mr. President, um... Elnök úr, tisztelt kollégák, köszönöm a Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Szakbizottságának ezt a kérdést és ezt a kezdeményezést. Azt mutatja, hogy az Európai Parlament milyen erőteljesen támogatja az ifjúsági garancia rendszerét Európa szerte és így lehetőségem van pontosítanom néhány kérdést a végrehajtással kapcsolatban. Először is teljes mértékben egyetértek Beresz asszonyal abban, hogy a finanszírozás egy kulcsfontosságú kérdés, a költségvetésre is hárulnak bizonyos terhek, de a nem végrehajtásnak még magasabbak lennének a költségei. Az a fiatalok munkanélkülisége igen sokba kerül az államoknak, évente 153 milliárdba kerül a segélyek és az elveszett adóbevételek miatt ezt az európai egyik ügynökség határozta meg. A gazdaságon kívül a társadalomra és a fiatalokra is veszélyek leselkednek, például a társadalmi kirekesztés, tartós munkanélküliség és szegénység. Az ifjúsági garancia rendszere egy befektetés. Ezért a bizottság jelentős pénzügyi hozzájárulást kész adni az Európai Szociális Alapnak és az Európai Strukturális Alapoknak. Az, ez az összeg attól függ majd, hogy mi lesz a tárgyalások eredménye a többéves pénzügyi keretről, és ebben számítunk az önök támogatására a következő programozási időszakban az erős Európai Szociális Alap érdekében. A bizottság csak nemrég kezdte meg a tárgyalásokat a tagállamokkal, a partnerségi megállapodások tartalmáról és a 2014-2020-as operatív programokról. Az iskolából munkába való átmenetre és az ifjúsági garancia rendszerének kialakítására kellene koncentrálni. A konkrét összegeket a, ezekhez a rendszerekhez lehet majd hozzárendelni. A bizottság teljes mértékben egyetért azzal, hogy ezen rendszerek hatékonyságához erőteljes partnerség kell az összes érintett szereplő között. És tudatában vagyunk annak is, hogy ez több tagállam számára nem lesz egyszerű feladat. Ezért építünk az ilyen rendszerekkel már rendelkező tagállamok tapasztalatára, és hat konkrét ajánlást fogalmaztunk meg, ami iránymutatásként szolgálhat az erőteljes partnerségek kialakításához. Ezen kívül a a tavaly nyáron elindított javaslatkérés és az előkészítő cselekvés különösen arra fókuszál, hogy ezeket a partnerségeket hogyan lehet létrehozni. A következő hetekben fogjuk kiválasztani azokat a projekteket, melyek révén további tudást és know-how-t fogunk szerezni, amit megosztunk majd valamennyi tagállammal. A bizottság tisztában van saját határaival és a megszorítási intézkedésekkel, különösen azokban a tagállamokban, ahol akut módon magas a fiatal munkavállalók száma. De ismétlem, lesznek pozitív hatások, hogyha befektetünk az ifjúsági garanciába. Ezt konkrétan említettük a 2013-as éves növekedési jelentésben, és ez támogatta az a nemrég elkészült bizottság jelentés, ami az EU-ban a közkiadásokkal foglalkozik. Ez is növekedésbarát intézkedéseként határozza meg az ifjúsági garancia rendszereit. Az ifjúsági garancia létrehozásakor figyelembe kell vennünk a sokszínűséget és a tagállamok különböző kiinduló pontjait, hiszen mindenhol más a fiatalok munkanélküliségének szintje, és az egyes munkaerőpiaci szereplők képességei is eltérnek. A fiatalok, akiket érint ez a rendszer, szintén nem képeznek homogén csoportot. A nemen és a sokféleség dimenzióján kívül valamennyi tagállamnak figyelembe kell majd vennie az egyes csoportok eltérő szükségleteit, hiszen egyes ifjúsági csoportok több akadályjal is szembesülnek a munkaerőpiacra való belépéskor. De erős európai dimenzióra van szükség, hiszen az a közös célunk, hogy támogassuk az ifjúságot. Szolidaritásunkról kell tanúbizonságot tennünk, különösen a költségvetési megszorítások időszakában. És gondoskodnunk kell arról, hogy a jövőnket nem sodorjuk veszélybe, amikor a pénzügyeinket próbáljuk rendbehozni. A következő szemeszter során a Foglalkoztatás és Szociális Ügyekkel Foglalkozó Bizottság az ifjúsági garanciával és az Európai Foglalkoztatási Stratégia részeként ifjúsági programokkal is foglalkozni fog. Végül pedig szándékunkban áll rendszeresen utánkövetni és beszámolókat készíteni az ifjúsági garancia rendszer megvalósításáról és eredményeiről. Ez része lesz az európai munkaügyi hatóságok éves programjának, és itt is szeretnénk a partnerségi megközelítést érvényesíteni. Tisztelt parlamenti képviselők, azzal zárnám le, hogy az első ifjúsági garancia javaslat december 18-án történt. A tagállamok többsége melegen üdvözölte a kezdeményezést, és támogatását ígérte a február 28-ai ír elnökség alatt történő EBSCO tanácson fognak majd erről beszélni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Andor biztos úr. Most pedig a frakciók hozzászólói következnek. Két percben Őri úr kap először szót. az európai néppárt és az európai néppárt képviselőcsoportja is egyaránt megjelenése után rögtön üdvözölte ezt a javaslatot. hasznos fontos és előremutató javaslatnak tekintjük. tisztában vagyunk mi is a tényekkel az európai unióban mintegy twenty three ra nőtt a pályakezdő és a fiatal munkanélkülieknek a száma

Köszönöm, biztos úr. A szocialisták nagyon elégedettek ezzel a kezdeményezéssel. Teljes mértékben támogatjuk Önt, és várjuk az epsco tanács eredményét. Reméljük, hogy ezt a kiváló ötletet ők is támogatni fogják. Nagyon súlyos a helyzet, 50% körüli a fiatalok munkanélkülisége és vannak olyan régiók is, például az én hazámban is, ahol 65 vagy 70 százalékot is elér, de van olyan, ahol akár 80 százalék is lehet. Ez egy, már nem csak egy probléma, hanem egy drámai és nagyon súlyos következményekkel járó helyzet. Ez a jövőnkre is hatással lesz. Az európai, Európának csak akkor lehet jövője, ha az ifjúságnak is van, és Európának ehhez garanciát kell biztosítania. Változásra van szükség a tagállamokban is, Eh, hiszen az, amit eddig tettünk, az vezetett ehhez a helyzethez. Az európai szociális alap eh, forrásain kívül eh, nagyon sok képzelőerőre és szociális szereplők hozzájárulására is van szükség, hiszen ez mindannyiunk közös érdeke. Köszönöm szépen, Szerkász kolléga, most pedig kettő percben Hírs kolléganő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. A fiatalkori munkanélküliség az Európai Unióban átlagosan 20% fölött van, és valahol a 50%-ot is eléri. Úgy gondolom, hogy nem kérdés ezért, hogy sürgősen kell cselekednünk és nem csak olyan intézkedéseket kell hoznunk, amelyek évek múltán fejtik ki hatásukat, hanem olyanokat is, amelyek rövid távon vagy középtávon már lehetőséget kínálnak a fiatalok számára arra, hogy perspektívát kapjanak. Éppen ezért liberálisokként támogatjuk alapvetően az ifjúsági garancia gondolatát. Nem szeretnénk azt, hogy egy generáció elveszten teljes egészében. Ugyanakkor azt is ki kell, hogy jelentsük, hogy az ifjúsági garancia nem munkahely garancia, nem garantált munkahelyeket teremt, nem Ezeket nyilvánvalóan a gazdaság fogja megteremteni. Mi az Európai Uniós programok útján nem tudjuk ezeket elővarázsolni. Az ifjúsági garancia ugyanakkor segíthet abban, hogy a fiatalok munkát kapjanak, vagy pedig a problémáikat csökkentsük, illetőleg továbbképzést kapjanak, és ennek keretében a deficitjeiket csökkentsék. Ennek az évnek a elején Németországban új programot indítottak, amely a foglalkozási mobilitást támogatja a munkanélküli és szakképzetlen illetőleg szakértelemmel rendelkező fiatalok körében. Ez arra hivatott, hogy azok azoknak segítséget nyújtson, akik képzetlenek, és így Németországban képzést kapjanak, vagy nem megfelelő a képzésük. Tehát ez egy tagállami kezdeményezés, ezt kellene egy európai ifjúsági garanciával kombinálni. És az európai ifjúsági garanciának az európai szociális alap keretében kell megtalálni a forrásokat. Megvannak a pénzek, most Európa meg tudja mutatni, hogy van potenciálunk az európai munkaerőpiac számára is, és ebbe az irányba el tudunk indulni, és közösen a jövőre nézve a fiatalok számára perspektívát tudunk teremteni. Köszönöm szépen, Hírs kolléga, most pedig Turunen kolléganő következik 1 eh, perc 30 másodpercben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az európai fiataloknak a helyzete minden tekintetben rossz. Sokan vannak, akiknek nincsen munkája, és nyilvánvalóan az ő gazdasági, pénzügyi kilátásaik is rosszak. Európai politikusokként tehát föl kell tennünk a kérdést, hogy hajlandóak vagyunk-e egy teljes generációt feláldozni a válság oltárán. Fontos, hogy elérjük, hogy az új generációk az elsők legyenek az Európai Unió megalapítása óta, akik nem rendelkeznek rosszabb lehetőségekkel, mint a korábbi generációk. Az én édesanyám a 80-as években volt fiatal, és azért kellett harcolnia a hogy a munkaerőpiacon egyáltalán munkához jusson. Nem volt egyszerű a helyzete, de hát a 80-as évek megtanított minket arra, hogy a fiatalkori munkanélküliség nagyon sok negatív hatással jár, úgy az egyén, mint a társadalom összessége számára. Fontos, hogy a múltbeli hibákból tehát tanuljunk, és határozottan megfelelő mértékben cselekedjünk. Ezt akkor tesszük meg, hogyha az ifjúsági garanciára építünk. Az az abszurdum a válságban, hogy a fiatalok itt Európában reménytelen munkanélküliségben élnek, és a bank igazgatóknak a gazdasági elitje pedig lepergeti magáról a felelősséget. Ez elfogadhatatlan helyzet. Az ifjúsági garancia egy jó javaslat egy ilyen válság idején. Az Európai Bizottság tehát javaslattal élt, ezért köszönetet mondunk. Köszönetet mondunk a minisztertanácsnak is, és az ír elnökségnek is, hogy végre teszünk valamit. Nagyon nagy elvárásokkal fordulunk, eh, ahogy az egész európai lakosság is ezen intézkedés elé. Köszönöm szépen Turunán asszony, most pedig 1 perc 30 másodpercben Lői Járik kolléga következik. Elnök úr, tisztelt biztos úr! az Európai Unió lassan a munka, lakhatás és képzés nélküli emberek szinonimájává válik, akiknek több millió fiatal esetében nincsen jövőjük. Őket meg kell védeni, és nem szociális módon kell kezelni a munkanélküliséget, hanem európai együttműködési eszközre van szükség a fiatalok jövőjének biztosítása érdekében ugyanis ha a fiataloknak nincs reményük, azzal Európa holnapi hanyatlását készítjük elő. Azok a politikák, amelyek egyre emelik a nyugdíjkorhatárt, munkanélküliségbe kényszerítik a fiatalokat. Az európai ifjúsági garanciát az állandó oktatáshoz és képzéshez való joggal kell összekapcsolni, a második esély iskolájával és a szakszervezetté válás jogával. Minden fiatal számára egyetemleges szociális garanciát kell nyújtani. Egy európai minimálbért kell bevezetni, és össze kell kapcsolni a munkát a szükséges képzésekkel, és a vállalatoknál végezhető szakmai gyakorlatok lehetőségével. A fiatalok számára nyújtott garanciát úgy kell létrehozni, hogy az európai fiatalokba fektessünk be. Szóval Köszönöm szépen. Ezzel lezártuk a frakciók képviselőit. Ma a kollégának adom meg a szót más percben. Köszönöm, elnök úr. A fiatali, fiatal munkanélkülisége Spanyolországban és Görögországban 55%-ot ért el. Ez elfogadhatatlan, az én országomban, Németországban ez 8%. Ez Európa szociális megosztottságát is eredményezheti, illetve egy elveszett generációt. Decemberben, 2012-ben biztos úr bemutatott egy anyagot az ifjúsági munkanélküliség elemény küzdelem jegyében. Az ifjúsági garancia az Európai Parlament kezdeményezése, és 2010-ben tettek javaslatot egy kezdeményezésre a generációk közötti igazságosság érdekében. Nagyon fontos, hogy a fiatalok hozzáférjenek a gyakornoki helyekhez, a képzéshez, a munkához, és fontos, hogy pótolhassák a még hiányos képességeiket. Ez a garancia az Európai Szociális Alapból a támogatás egyében kell, hogy történjen, és nagyon fontos, hogy ne essenek ki szociális szempontból sem ezek a fiatalok a társadalomból, hiszen a fiatalok a mi vállalkozásaink jövőjéhez is hozzájárulnak. A tagországok nagyon fontos, hogy többet investáljanak a képzési továbbképzés rendszerekben, hat európai ország szeretné a német duális képzési rendszert átvenni. Az én szövetségi kormányom támogatja ezt a kezdeményezést, mégpedig 10 millió euróval, és egy, ez optimist, optimizmusra hanguló jelzés. Köszönöm, man kolléga, régen, kolléga kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, nyilván jól ismeri a számokat. 5,5 millió ifjús fiatalkorú munkanélküvel kell számolnunk 16,4% a munkanélküliség Spanyolországban. Ezek nem csak puszta számok, ez egy botrány. Tehát itt cselekednünk kell, és hét felkiáltójelet teszek a mondat mögé. Én üdvözlöm az indítványát, a kezdeményezését és az ifjúsági foglalkoztatási csomagot, amit december 5-én mutatott be a bizottság. Én Ausztriából érkezem, olyan országból, ahol képzési eh, garanciát láthatunk, és ezzel eh, Európai Unió szinten egy legjobb, legjobb gyakorlatot mutatunk föl. Nekünk is duális képzési rendszerünk van, és mi is küzdünk az ifjúsági, eh, ifjú, ifjúkori munkanélküliség ellen én nem akarok itt, eh, nem akarom kerülgetni a forró eh, eh, kását. Fontos, hogy mások is átvegyék a példát. Ugyanezt kell tenni a Görögországnak, Spanyolországnak. Jó lenne, hogyha európai megközelítésmódot dolgoznánk ki. Ez a döntőpont. Miért nem állítunk föl a fiatalkori munkanélküliség leküzdésére egy önálló alapot? A, miért használjuk az európai szociális, miért nem használjuk erre az európai szociális alapnak a forrásait, amit át lehetne erre irányítani? Engedjék meg, hogy egy Elnök, nagyon sajnálom kolléganő, de kicsit fegyelmezettebben kell az időkerethez tartanunk magunkat. Harkin kolléga kap következőként szót. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm a ifjúsági garanciát, és hogyha ezt megvalósítjuk, akkor ez jelzés lesz arra vonatkozóan, hogy az Európai Unió összeszedi magát, de ez csak egy első lépés, egy kis lépés, és a szélesebb képet is látnunk kell. A megszorító programok a tagországban jellemzőek. Ez a gazdasági modell Írországban hozzá járult egy több mint 29%-os ifjúsági munkanélküliséghez. Ez nem a legrosszabb adat az Európai Unióban, a tényleges arány sokkal magasabb. 87 ezer fiatal, többnyire fiatal hagyta el e, Írországot az elmúlt évben, mert otthon nem várja őket semmi. Az elmúlt e, héten Higgins elnök azt mondta, hogy tisztában e, van azzal a vitával, amely főként a valuta stabilitására összpontosít, viszont nagyon sok társadalmi réteget hagy ki a munkából és ön biztos úr elmondta ma délután szintén azt, hogy a jövőt nem szabad kompromisszum tárgyává tenni, amikor stabilizálni akarjuk a gazdasági helyzetet. Köszönöm, mondja az elnök. Schröter kolléganőn kap egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A tanács a zászlajára tűzte a fiatalkori munkanélküliségnek a leküzdését, ezt nevezte a legnagyobb problémának, de jó lenne, hogyha szavakat tettek is követnék. Akkor lenne hiteles a dolog, hogyha egy kötelező érvényű ifjúsági garanciát kapnánk, és ez, erre igényt tarthatnának a, a, a fiatalok minden tagállamban. Nyilván ez nem lehetséges, hogyha nincs képzési kínálat számokra. Az Európai Unió az európai szemeszter keretében felülvizsgálati mechanizmusokkal kell, a tag, kell, hogy a tagállamokban biztosítsa ennek az ifjúsági garanciának a végrehajtását. De a bizottsághoz is intézzük felhívásunkat, azt várjuk tőlük, hogy a szavaikat tettek kövessék. Mi az Európai Parlamentben javaslatokat tettünk arra, hogy az innováció, a szociális átalakulás és az európai szociális alap eszközei a fiatal korúak számára hogyan hasznosíthatók. Ezzel a javaslata, ugyanakkor ellenállásba ütközünk, keserű ellenállásba a bizottsági képviselők részéről. Tehát Andor úr, kérem, tartsa be a szabát, adják fel az ellenállást, és támogassák a javaslatainkat. Köszönöm szépen, Schröter kolléga, most pedig másfél percben Pupakis kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr engedjen meg, hogy ezt a fontos kezdeményezést ehelyütt is üdvözöljem. Hiszen a válság fő áldozatai a fiatalok. Úgyhogy most közvetlen és dinamikus cselekvésre van szükség. A fiatalkori munkanélkülieknek az aránya rendkívül magas, ez nem csak számukra, hanem a teljes társadalom számára teher. Garanciát kell biztosítanunk számunkra arra, hogy az ő generációjuk nem vész el végérvényessel. Fontos, hogy a szociális párbeszédet támogassuk, és a vállalkozásokat is, hogy megfelelő célirányos intézkedéseket fogadjanak el, anélkül, hogy ezek más intézkedései kárára mennének. A kérdésem az lenne, hogy ha most mindenhol úgy európai, mint tagállami szinten megtakarítunk és megszorítunk a képzési költségek terén is, akkor Önök hogyan kívánják azt biztosítani, hogy az ifjúsági garancia megfelelő finanszírozást kapjon, és hatékonyan tudjon működni a tagállamokban, különösen azokban a tagállamokban, amelyek most egy memorandumot kell, hogy végrehajtsanak. Köszönöm szépen, Pohakis kolléga, most pedig egy percben Costello kolléga kap szót. Mr. President. Elnök úr, Üdvözlöm, hogy az ír elnökség eh, a növekedésre és a foglalkoztatásra koncentrál, hiszen ezek a legnagyobb eh, kihívások. És üdvözlöm azt is, hogy a eh, Dublini februári informális EFSCO ülésen erről beszélünk. 23 százalék jelenleg az ifjúsági munkanélküliség, ez az ötödik legmagasabb Európában. Nagyon nehéz helyzetben van az ifjú generáció hosszú távú munkanélküliség jellemzőre. Múlt héten Írországban is szóba került a polgárokkal való párbeszéd során az ifjúsági garancia, és ezt nagyon pozitívan fogadták a résztvevők. De ha ifjúsági garanciát szeretnénk, akkor jelentős finanszírozásra is szükség van, ahogy Beresz asszony erre rámutatott jelet kell adnunk arról, hogy az Európai Unió elkötelezett a téma mellett. Andor biztos úr, azt szeretném kérdezni, hogy a kísérleti projekt, amelyben Dublin is szeretne részt venni, milyen határidők között fog lezajlani? Köszönöm szépen, Kosztálló kolléga. Most egy percben. Deli kolléganő, kap szót. Tisztelt biztos úr, egy teljes generáció az a veszély fenyeget, hogy feláldozzák a megszorítás oltárán. 14 millió 30 éven aluli fiatalnak nincsen munkája. Évek óta fennáll ez a probléma. Dániában és Ausztriában már működnek ifjúsági garancia programok, és ezeknek az a, az első feltétele, hogy valódi autonómiájuk legyen a fiataloknak, hiszen ha egyetem mellett dolgoznak, az kudarcra ítéli őket. És a szakmai gyakorlatokat is be kell vonni ebbe a programba. A bizottság nem várhat tovább a fiatalok kizsákmányolása elleni küzdelemmel, hiszen ők rövid, rövid távú munkavállalásra és szakmai gyakorlatokra kényszerülnek folyamatosan. És ezzel párhuzamosan valódi foglalkoztatási politikát kell alkalmazni az ökológiai átállás irányába így adhatunk újra reményt a fiataloknak. Valamennyiünk előtt az a kihívás áll, hogy a fiatalokat és Európát is felemeljük. Köszönöm szépen, Deli kolléga, most másfél percben Bastos kolléganő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az új év drámai munkanélküli statisztikákkal kezdődik Portugáliában. Portugáliában a harmadik legnagyobb a munkanélküliségi ráta a fiatalok körében, és olyan kivándorlási hullám indult el, mint a 20. század 60-as éveiben. A különbség pusztán csak az, hogy most a főiskolások, főiskolát végzettek hagyják el elsősorban az országot. A frissen felsőoktatásból kikerült emberek most a hazáikon kívül keresnek új munkahelyet, és ez csak tovább rontja a gazdasági helyzetet, ami már amúgy is drámai az országban. Ezeknek a fiataloknak a munkaerőpiaci integrációja tehát elmarad, és ez évente a munkafeltételek cégeket vizsgáló Dublini Alapítvány számításai szerint évente 175 milliárdos veszteséget okoz. Fontos tehát, hogy az ifjúsági garancia útján az ő helyzetüket megfelelően biztosítsuk, és sikerre segítsük őket. A strukturális forrásokat is használhatjuk. Erre fontos, hogy a szociális felek között a nemzeti és regionális hatóságok között megfelelő együttműködés legyen, és természetesen ebbe bekapcsolódjanak az oktatási intézmények is. Fontos, hogy az oktatás világából a munkaerőpiacra való átlépés az sikeres legyen. Nem szabad, hogy a fiatalokat jövőbeli perspektíva nélkül hagyjuk. Zárásképpen pedig még egy kérdés. Mit javasol a bizottság a tagállamoknak annak érdekében, eh, hogy a gazdasági, pénzügyi és eh, szociális mm, kikapcsolták a mikrofont. Köszönöm szépen, Basztos kolléganő. Most pedig Stenruk kolléganő kap egy percben szót. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, a fiatalkori munkanélküliséget nem csak üres szavakkal kell, hogy leküzdjük, hanem nyilvánvalóan pénzt kell adnunk az érintettek kezébe. Ausztria megmutatta, hogyan működhet ez a Szociális Átalakulás és Innováció programja eh, egy olyan ifjúsági programot indított el, ami gyakorlatilag megfelel az önök által javasolt európai szintű ifjúsági kezdeményezésnek. A parlament megfelelő gyakorlatok, a jó gyakorlatok kicserélésére irányi nyúló projekteket javasolt. Nem értjük, érthetetlen, hogy úgy a bizottság, mint a tagállamoknak a kormány fői, azt mondják az egyik oldalon, hogy szeretnénk európai szinten fellépni a probléma ellen, másik oldalon ugyanakkor nem hajlandóak ezt a jó kezdeményezést az Európai Parlament részéről támogatni. Úgy gondoljuk, hogy a kormányfőknek szégyelniük kellene magukat ezért, hiszen üres szavakat pufogtatnak konkrét intézkedések nélkül. Köszönöm szépen. Steinruck kolléga, most pedig egy percben Gutierrez Prieto kolléga kap szót. Andor. Andor biztos úr. Miközben ön beszélt, Spanyolországban ketten vesztették el a munkájukat, ezek közül egy fiatal. És ez minden nap így történik. És Európa számos tagországában ez hasonló a helyzet. Egyetlen javaslattal, egyetlen programmal csak minimálisan lehet javítani azon a helyzeten, amiben ennyi polgár találja magát. De még ez a megoldás is túl későn érkezik. Az a helyzet, hogy önök képtelenek egy társfinanszírozott, ambiciózus európai programot létrehozni, amit ebben a parlamentben követelünk. Szubszidiaritásra és kompetenciákra lenne szükség, mert enélkül csak még nagyobb frusztráció következik. továbbra sincsenek megfelelő eszközök, és ezekhez illő finanszírozás. Az EU, a spanyol bankszektornak nyújtott támogatás mindössze 10%-ából meg lehetne oldani ezt a problémát. Nagyon rugalmasak önök, amikor a bankokat kell segíteni, de akkor nagyon merevek, amikor személyekről lenne szó ezt a parlamentet arra akarják felhasználni, hogy létrehozzuk ezt a programot. Köszönöm szépen, Gutiérrez kolléga. Egy percben Hajt kollégának adom meg a szót. Commissioner, you're well aware that 40%... Biztos úr, ön tudatában van annak, hogy az 25 év alattiak 40%-a munkanélküli, és az érintettek közül százból csak kettőnek volt munkája. A kötelező munkahely támogatás úgy jött létre, hogy a nyugdíj hozzájárulásokat korlátozták, a munkáspárti képviselők pedig támogatták ezt az ifjúsági garanciának nevezett javaslatot. Az Egyesült Királyságban a fiatalok munkanélségének emelkedése egy igen súlyos probléma. Az én régiómban a fiatalok egy ötödének kilátásai már tartósan tönkrementek, és nagyon sokan depressziósnak érzik magukat. Egy 23 éves fiatal lemorzsolódott az iskolából, és most antidepresszánsokat szed. Tabletták helyett reményre lenne szükség. Köszönöm szépen, Hajt kolléga. Egy percben Nevedzelova asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, biztos úr, örülök annak, hogy megint egy európai helyzetről beszélünk, újból beszélünk erről a témáról, hiszen aggaszt bennünket a munkanélküliség. Örülök eh, az ifjúsági garanciára vonatkozó kezdeményeznek. Ez egy szocialista kezdeményezés volt, amelyet az európai szocialisták eh, indítottak, és a bizottság eh, ebből merített inspirációt. Nagyon fontos a fiatalok számára, hogy megfelelő képzést kapjanak, eh, gyakornoki helyekhez férjenek hozzá. Ez megoldást jelenthet a problémára. A fiatalok jelentik a jövőnket, éppen ezért a jövőnkbe be kell fektetnünk. A tagországok pénze elfogyott, és a 10 milliárd euró azt gondolom, hogy elegendő két millió munkahely, illetve nem elegendő két millió munkahely megteremtéséhez. Azt gondolom, hogy ennél több pénzre van szükség, hogyha az összes fiatalnak munkát szeretnénk adni. Ezek a befektetések megtérülnek, azt gondolom. Köszönöm. Köszönöm, Neve Gyalova kolléganő. Egy percben Gardia Zabál kollégának adok szót. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelem a bizottság, a tanács és a parlament Európa 2020 stratégiájának is része. five óta most a legmagasabb a fiatalok munkanélkülisége, és bármilyen ezzel kapcsolatos intézkedést üdvözlünk. De ez az intézkedés, ami arra irányul, hogy minden európai fiatalnak négy hónapos munkanélküliség után képzési vagy szakmai gyakorlati lehetőséget ajánljunk, nem tekinthető teljesnek. Csak akkor lehet ezt elindítani, hogyha a tagállamok is beleegyeznek, és megfelelő finanszírozásra is szükség van. 30 évig szükség lenne intézkedés a fiatalok számára, és minőségi követelményeket is be kellene vezetni, például a fizetések tekintetében, és az is kellene, hogy a következő 7 évre a költségvetés megfelelő összegekkel rendelkezzen. Köszönöm, tépen, köszönöm szépen, Gázia Bárubiá kolléga. Kedves kollégák, most áttérünk a spontán hozzászólásokra, ami rendkívül nehéz lesz most, mert hogy majdnem 20 hozzászóló jelentkezett az eredetileg tervezett 5 percre. Ezen túlmenő az is probléma, hogy nagyon kedvés kolléga volt hajlandó fegyelmezetten betartani. Eh, a időkeretet két kollégától meg is kellett, hogy vonjam a szót, ezért úgy döntöttünk, hogy a kollégáknak azt javasolom, hogy senkit sem veszünk figyelembe, aki ebben a vitában már hozzászólhatott, illetőleg az előző vitában, aminek tematikája rokon volt ennek a vitának a témájával. Tehát remélem, hogy ezzel a javaslatommal mindenki egyetért. Sajnos ettől nem tekinthetek el. Elsőként Mazaj Kukovics kolléganőnek adom meg a szót. Predsednik. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm az ifjúsági garanciát, már csak azért is, mert a munkanélküli fiatalok családot sem lesznek képesek alapítani, nem képesek kibontakoztatni tehetségüket, és nem tudják megmutatni kreativitásukat. Ezért fontos, hogy további képzést kaphassanak például a digitális képességek területén. Fontos, hogy akár rövid távú munkalehetőségeket is kaphassanak, hiszen egy ilyen talán elfogadható számukra mondjuk négy hónap munkanélküliség után. Fontos tehát, hogy az európai modell az az ifjúságra összpontosítson. Ugyanakkor itt hiányzik a megfelelő motiváció, ugyanis nem világos számunkra, hogy a tervezett intézkedések tényleg jó véghez vezetnek, hogyha nem emeljük ki, hogy az ifjúság az nem a probléma része, hanem a megoldás része. Köszönöm szépen, Mácej Kukovics asszony, most pedig Szenalova kolléganő kap szót. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, Evropa si nemůže... Köszönöm. Fiatalok egy teljes generációjának elvesztésének veszélye fenyeget bennünket. Ijesztő a munkanélküliség mértéke, 13 országban 25%-nál magasabb a munkanélküliség, egyes országokban az 55%-ot is meghaladja. 5,5 millió munkanélküli fiatal van Európában. És ezek az emberek életük virágjában vannak, és nagyon termelékenyek lehetnének. Nem dőlhetünk hátra, és nem várhatjuk, hogy a növekedés és a gazdasági eh, kilábalás beinduljon. Ez túl sok eh, millió fiatal számára már túl késő lenne. A megszorítás és a folyamatos költségvetési visszavágások politikája még fájdalmasabbá teszi ezt a problémát. Nagyon is üdvözlöm az ifjúsági garancia programját. Sürgős a helyzet, de ezt az eszközt úgy kell megvalósítani, hogy a helyi hatóságokkal együttműködünk, és mindenkinek értenie kell, hogy miről is szól ez pontosan. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kronberg asszony kap szót. Finland has very good experiences with... Az én hazámnak, Finnországnak nagyon jó tapasztalatai vannak az ifjúsági garanciával. A munkanélküli fiatalok 80%-a használta ezeket a szolgáltatásokat. A fiatalok felvilágosultabb döntéseket hoznak a piacra való belépéskor, és fejlődtek a szolgáltatásaink is. De ahhoz, hogy támogatni tudjuk ezt az európai kezdeményezést, munkahelyekre is szükség lenne. Ha megvizsgáljuk a déleurópai helyzetet, láthatjuk, hogy a, az országon belül is lehetséges a mobilitás az ifjúsági garancia keretében. Tehát a spanyol fiatalok elmehetnek például Németországba dolgozni. Másodszor pedig, hogyha a strukturális alapokból fogjuk finanszírozni ezt a programot, arra is szükség van, hogy a munkaügyi hatóságoknál való munkára is lehessen ezeket a fiatalokat alkalmazni, enélkül a, munka, a fiataloknak nyújtott garancia semmit sem ér. Köszönöm. Grazie, onorevole. Köszönöm szépen. Malfin úr, a következő hozzászólónk. Thank you, President. It's all very well. Köszönöm, elnök úr. Nagyon jó, hogy a bizottság kifejti a véleményét ezzel kapcsolatban, de nem tették fel a kérdést, hogy miért alakult ki ez a válság. Ez nem azért van, mert a fiatalok nem elég képzettek, vagy nincs elég munkatapasztalatuk, és nem is azért, mert nem rugalmasak. Ennek az az oka, hogy a megszorítási programok, amelyeket a bizottság erőltetett a tagállamokra, és amelyet a legtöbb frakció itt ellenzett. Nagymérvű közberuházások nélkül az ifjúsági garancia csak üres ígéret marad. A úgynevezett gazdaságérénkető intézkedések és például a, a, a munkaerő bőrzék, az állásbőrzék olcsó munkaerő piacává változtatják Európát. A fiataloknak mozgósítaniuk kellene magukat, és közösen fellépést követelniük a munkahelyek létrehozása érdekében. A felsőoktatást pedig mindenki számára hozzáférhetővé kellene tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szalavrakoz úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák! A megszorító politika, a munkanélküliség és a gazdasági visszaesés érte utol Európát, és ez nem csak gazdaságpolitikai téma, hanem gyakorlatilag már pszichiátriai dimenziókat ölt a válság. Úgyhogy azt kell, hogy lássuk, hogy egy teljes generációnál maradandó pszichológiai következményei vannak ennek. Úgyhogy ezen hátteret tekintve csak ödvözölni tudom, hogy végre érkezett egy ilyen kezdeményezés, amiről most vitát tartunk. Fontos, hogy az ifjúsági garanciával kapcsolatos tervek végrehajtása gyorsan haladjon. Ez nem szabad, hogy olyan kezdeményezés maradjon, amely a retorikában vész el. Nagyon fontos, hogy a megszorító politika, ami most Európába mindenhol begyűrűzött, ne akadályozza meg, hogy a jól képzett ifjúság eh, egy új eh, eh, egy új intellektuális proletariátussá váljon csak. Köszönöm szépen. Stojanov úr. Köszönöm, elnök úr. A parlament legfiatalabb férfi tagjaként szólok hozzá, és egy olyan párt tagja vagyok, amely tagjainak 80%-a 30 éven aluli. Nem szeretnék több általánosságot elmondani, már ezt előttem többen megtették, nagyon konkrét dolgokra és problémákra mutatnék rá. Számos vállalkozás megköveteli, hogy a fiatalok, akik belépnek a munkaerőpiacra, már tapasztalattal rendelkezzenek. Nekem az a kérdésem, hogy valaki, aki most végzett az egyetemen vagy az iskolában, hogyan szerezhetne munkaerőtapasztalatot? ez az ember így azért nem tud állást találni, mert nincsen munkaerőtapasztalata, de hát azért nincs munkatapasztalata, mert nem talál állást. Ezért azt mondanám a biztos úrnak, hogy amikor egy vállalatnak európai forrásokat adnak ahhoz, hogy a fiatalok számára állásokat teremtsen, meg kellene követelni tőlük, hogy ne várjanak el korábbi munkatapasztalatot, ugyanis ez diszkrimináció szerintem és így nem fogjuk elérni azt a célt, amiről beszélünk. Köszönöm. Grazie, onorevole. Köszönöm szépen. Lukacs Csevszka asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy fair azt mondani azt, hogy akiknek van munkájuk, nem értik azokat, akiknek nincsen. Éppen ezért elérkezett az ideje annak, hogy elgondolkodjunk azokról a problémákról, amelyekkel a munkanélkülieknek szembe kell nézniük. Számos kezdeményezés, vita volt már, mindenféle fórum, de a fiatal munkanélküliek még mindig várják a munkát, és eh, minden egyes évvel egyre nagyobb a munkanélküliek száma. A kezdeményezés pusztán kezdeményezés, látnunk kell ezt a gyakorlatban is megvalósulni. A biztos úr el tudná magyarázni azt, hogy a tagországok ezt hogyan fogják a gyakorlatban megvalósítani, tekintve, hogy a kezdeményezés ajánlása válik. Tehát, hogyha a tagországok ezeket az ifjúsági garanciarendszereket nem valósítják meg, akkor megbüntetik őket, vagy egyszerűen csak csalódást okoznak a fiataloknak. Köszönöm, mondja az elnök, Szilbrieszka képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. A tanács ajánlása az ifjúsági garanciával kapcsolatban számos kérdést vet fel, illetve számos csapdát is jelent a megvalósítás szakaszában. Bizonyos országokban sokkal hosszú, hosszabb időt vesz igénybe a fiatalok munkába állítása, mint négy hónap. A közfinanszírozás csökkentése egy további probléma. A munkaerőpiac összes szereplőjének össze kell a fogra, fognia a munkanélkülivel a fiatal munkanélkülivel együtt annak érdekében, hogy megfelelő munkát találjanak a számára. A munkaerő piacon senki nem szenvedhet a hiányos segítségnyújtás miatt, például a fiatal anyákra is gondolok itt. Szári. Köszönöm szépen, Jakonszári kolléga kapszott. Kitoksia puheenvuorosta. Köszönöm szépen. Elnök asszony, Európa történelmében úgy gondolom, hogy először érkeztünk el egy olyan helyzetbe, amikor azt láthatjuk, hogy a jól képzett fiatal emberek tömegesen válnak munkanélkülűvé. Ez egy tragikus helyzet. Vannak gyakorlataink ennek elkerülésére, de attól tartok, hogy gyakorlatilag az ifjúság csak az egyik szakmai gyakorlatról a másikra tér át, és egy ördögi körbe kerül, ahelyett, hogy végre elkezden dolgozni. Mit tehetünk tehát? akkor, amikor a tagállamoknak a költségvetéseiket kell megkurtítaniuk a kutatás és az oktatás területén, és amikor az Európai Uniónak szintén költségvetési megszorításokkal kell szembenéznie. Mit tehetnének a fiatalok, hogyha a képzési költségeket ilyen masszívan csökkentik? Ha tényleg, el akar, ha tényleg azt akarjuk, hogy új munkahelyek szülessenek, akkor ezeknek a megfelelő minőségéről is gondoskodni kell. Köszönöm szépen. Irini Koyen kolléga kap szót. Gracias, komisszárió. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. Már sokan elmondták előttem, hogy fiatalok nélkül nincs jövő. És a kollégáim közül sokan ismételték már azt is, hogy ez a legjobban képzett, legjobban felkészült generáció, ami nem, le, nem rendelkezik lehetőségekkel arra, hogy kifejthesse tehetségét. Európának koherens és határozott fellépést kell tanúsítania. Köszönöm Andor biztos úrnak a javaslatot, de ehhez megfelelő finanszírozást is le kell tenni az asztalra azért, hogy leszámolhassunk ezzel a helyzettel, és valódi eredményeket mutathassunk fel. Sok olyan javaslat volt, ami nem hozott eredményt. Az Európai Szociális Alapnak megfelelő forrásokat kell adni ahhoz, hogy hasznos és hatékony lehessen, és megvalósíthassa az ifjúsági garanciát. De ennél messzebbre kell menni. Biztos úr, ennek a helyzetnek a sürgős mi volt a késlekedés nélküli cselekvésre kötelez minket. Már eddig is túl lassúak voltunk. Kérem, ez alkalommal ne kövessük el ezt. Uh, do you accept a blue card? Elfogadja a kék kártyát? Elfogadja a kék kártyát? Irigoyen asszony. Kali Cikau. Cikau kolléganő, parancsoljon. Uh, Köszönöm szépen. Szeretném a következőt kérni a tisztelt kolléganőtől a fiatalkori munkanélküliség esetében csak a számok, a statisztikák, az aggodalomra okot adó dolgok. Úgy gondolom, hogy az iskola elhagyók a magas száma is riasztó, hiszen ez is, és természetesen az if, ifjúkori munkanélküliség együtt veszélyeztetik az Európai Uniót. Tehát az Európai Uniónak és a tagállamoknak a feladata az kellene, hogy legyen, hogy biztosítsák a képzésnek a magas színvonalát, de emellett munkahelyeket is kell teremteniük. Sí, por supuesto, estoy de acuerdo con... Igen, természetesen egyetértek kollégámmal. Nagyon sok fiatal hagyta félbe tanulmányait, és eh, az munkaerőpiac eh, sok esetben eh, megfelelő állást biztosított nekik. Ma pedig szükséges, hogy ezek a fiatalok folytassák tanulmányaikat azért, hogy végzettséget szerezzenek. De természetesen akkor is munkahelyekre van szükség, hogyha ezek a fiatalok végül kilépnek a munkaerőpiacra. De kell. Köszönöm szépen. Keller asszony kap szót. Köszönöm szépen. Európa bizonyos régióiban mindegyik, vagy minden második 25 év alatti fiatalnak sem képzési helye, sem munkahelye nincsen. Ugyanakkor vannak más régiók, ahol a fiatalok azok, akik hiányoznak. Az ilyen régióknak szüksége lehet a fiatalokra, de ez perspektívát kell kínálniuk nekik. Ez azonban nem csak vasárnapi szentbeszédekre van szükség, hanem információra, tájékoztatásra, befogadásra, tréningekre eh, és hasonlókra tehát gyakorlati dolgokra, amelyeket a tagállamoknak kell biztosítaniuk. Ez lenne az európai szolidaritásnak egy konkrét példája, ha megvalósulna, hiszen egy teljes generáció vész el, és ez nem csak probléma, nem csak probléma a gazdaság számára, hanem a teljes demokráciánk számára egy deficit. Köszönöm. Grazie, onorevole Pasta. Köszönöm szépen, Paska úr nechcem spochybniť iniciatívu. köszönöm elnök úr biztos úr nem azt akarom mondani hogy a bizottság nem akar munkahelyeket teremteni a fiatalok számára de lennék olyan merész hogy rámutatnék hogy milyen tapasztalatunk volt nekünk az én hazámban. a nehéz körülmények ellenére az én hazámban gazdasági növekedés mutatható ki és néhány autóipari és elektronikai cég új munkavállalókat keres. 25%-os a fiatalok körében a munkanélküliség, de a fiatalokat nem érdeklik ezek a munkahelyek. Nincsen megfelelő képzettségük. A legtöbb fiatal bölcsészetet tanul, ami az iparnak nem igazán használható. A probléma részben annak tulajdonítható, hogy az egyetemen kínált kurzusok és a vállalatok által kínált állások között nincs összhang. Grazie, onorevole Kráca. Köszönöm szépen, Kráca asszony kapszó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon sok érdekes dolgot hallottunk a kollégák attól, de szeretnék, szeretném leszögezni még egyszer, hogy a helyzet sürgető. Hatékony, közvetlen intézkedésekre van szükségünk annak érdekében, hogy a munkanélküliség ne nőjön tovább. Nem csak Dél-Európában nő a munkanélküliség, hanem sok közép- és kelet-európai országban is ezt láthatjuk. A fiatalok pedig elvándorolnak Európából, nem csak a saját országukból, tagállamukból, hanem úgy összességében Európából is. Hát képzeljék el, hogy ennek az európai versenyképességre milyen kihatása van. Ezért ezeket az intézkedéseket most közvetlenül meg kell tennünk. Vannak már ifjúsági programjaink, megvannak a lehetőségeink arra, hogy ezeket esetleg átalakítsuk, és az elmúlt időszakból következtetéseket vonjunk le, és a múltbeli hibákat elkerüljük, illetőleg a forrásoknak a pazarlását megakadályozzuk. Szeretném leszögezni, hogyha nem tűzünk ki egy szélesebb körű keretet eh, a déleurópai fejlődés számára, és nem biztosítjuk a tagállamok fejlődése közötti kiegyensúlyozottságot, akkor fenntartható növekedést, foglalkoztatást, megfelelő beruházásokat nem fogunk tudni biztosítani, és nem fogjuk tudni a, bizt- a jövőt biztosítani az európai ifjúság számára. Köszönöm szépen, Kelly úr kap szót. Uh, Köszönöm, Ez egy nagyon komoly probléma, és minden ágazatot érintette a munkanélküliség, a fiatalok pedig különösen szenvedtek emiatt. Nagyon komolyan tanultak, keményen dolgoztak, és nincsen munkájuk. Mindent megtettek a munkáról a felkészülés érdekében, még sincs a munkájuk. Ismertem olyan egyetemitákat, akik három-négy órás interjúkon, interjúkon vesztek részt, és semmiféle visszajelzést nem kaptak. Azt gondolom, hogy ezt érzékenyebb módon, módon kell kezelnünk, és fontos, hogy megakadályozzuk azt, hogy ezek a fiatalok depresszívek legyenek. Az én országban, az egyik iskolában nagyon sokan elhagyják az országot, éppen ezért fontos, hogy 2013 egy olyan év legyen, ahol reményt adunk az embereknek és a jövőjük szempontjából is. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ezzel a spontán hozzászólások körét lezárjuk, és Andor biztosnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos vita volt olyan témákban, amelyek eh, az Európai Bizottság kezdeményezését is tükrözik. Az iránökség most vettette kezdetét, nem csak Börtön miniszter úrnak eh, lesz nehéz feladata, hanem a teljes ír kormánynak. Ez az év rendkívül fontos, és a az EBSCO tanácsülésére, mint ahogy az elhangzott februárban kerül majd sor annak érdekében, hogy a megvalósulás minél hamarabb kezdetét vehesse. Tudjuk, hogy a helyzet nagyon komoly. Néhány ír spanyol képviselőtől hallottam bizonyos szempontokat, amelyek igenis felhívják a figyelmet az európai politikák feladataira ebben a témában. Én egy komolyabb elemzést szeretnék, és mindig is nyitott vagyok a vitákra, a válság eredetét illetően. Az európai politikák kemények, viszont az, hogy Írországban úgymond homokra építették a bankok a váraikat, ez nem az Európai Bizottság hibája, illetve a spanyol ingatlan buborék sem, és nem az európai intézmények hibája. Tudom, hogy a helyzet nagyon komoly Spanyolországban. Tegnap előtt, illetve decemberben készített a bizottság egy javaslatot, és ezt az spanyol ifjúsági tanácssal is megvitatta hallottam. Ebben a hónapban visszatérek még Spanyolországba. Spanyolországban a legsúlyosabb az ifjúsági munkanélküliség, illetve az általános munkanélküliség is. Azt gondolom, hogy az ifjúsági garanciára vonatkozó kezdeményezés az Európai Uniót a legjobb színben tünteti fel, ami a legjobb gyakorlatok cseréjét illeti, a szociális partnereket egy konstruktív együttműködésre invitáljuk ebben illetve megfelelő tartalommal szeretnénk felruházni az európai szemesztert, szeretnénk a legjobb gyakorlatokat megosztani egymással, amelyeket Finországtól, illetve Ausztriától tanultunk. Az osztrák miniszterelnök holnap után fel fog szólalni az Európai Parlamentben, és meg fogja említeni az alacsony ifjúsági munkanélküliséget Ausztriában, illetve az ifjúsági garanciáit nagyon sokat tett. Ez természetesen nem elégséges eszköz a probléma leküzdéséhez, más kezdeményezésekre is szükségünk van, például a duális képzési rendszerek átvétele Németországtól vagy Ausztriától, ahogy Mann úr ezt nagyon jól ismeri, illetve a foglalkoztatási szolgáltatások javítása, ezek működésének, kapacitásainak javítása nagyon fontos, és fontos az adott országban, illetve más európai tagországokban is hozzáférést biztosítani a munkahelyekhez, illetve a mobilitást is erősíteni. Ezeken a területeken komolyan együtt dolgozunk a parlament képviselőivel, és folytatni szeretnénk ezt a jó munkát. Ahogy Hírs asszony kiemelte, természetesen az ifjúsági garancia nem feltétlenül garancia a munkára, és nem fogja megszüntetni az ifjúsági munkanélküliséget, viszont jelentős módon hozzájárulhat ahhoz, hogy csökkenjen az ifjúsági munkanélküliség, és fontos, hogy csomagokat biztosítson a továbbképzéshez, magasabb képzéshez, átképzéshez, és hogyha egy képzési, tanulási lehetőséget ajánlanak fel egy fiatalnak, akkor fontos, hogy ez hasznos legyen, illetve javítsa ennek a fiatalnak a foglalkoztatási, foglalkoztathatósági kapacitásait egy adott térségben. Az elmúlt években számos vita volt a parlamentben is a flexicurity-ről, és láttuk azt, hogy a rugalmasság növekedett, viszont a biztonság uh, csökkent, illetve nem javult a munkaerőpiacon. Én hangsúlyoznám a biztonság kérdését és a foglalkoztatás és munkaerőpiacon a fiatalok számára. Fontos, hogy ők olyan munkahelyekkel rendelkezzenek, amelyek a jövőre nézve is fennmaradnak. Ez nem csak a jelenlegi válság tükrében fontos, hanem nagyon fontos strukturális változtatásokat előidézni az európai munkaerőpiacon, Beszéltünk a finanszírozásról a bevezetőben is, kulcsfontosság a finanszírozás, viszont prioritizálni kell, illetve prioritásokat kell meghatározni az Európai Szociális Alapból finanszírozott témákhoz. Itt a Steinrückkel teljes mértékben egyetértek, ő elmondta azt is, hogy nagyon sok krokodilkönnyet láttunk már hullatni a fiatalkori munkanélküliség felett. Most világos, egyértelmű tettekre van szükség, ami a finanszírozást illeti, ami a jelenlegi európai szociális alapot illeti ebben az évben, de a jövőbeni MFF kapcsán is, hiszen ez lesz majd a kulcsfontossági forrás az ifjúsági garanciarendszerek támogatásához, ami a konkrét projekteket illeti, Kosztáló asszony tett fel egy kérdést, jövőbeni hetekben tisztázni tudjuk majd ezeket a kérdéseket. Februárban Írországban is lehetőség lesz eh, majd ezen témák megvitatására. Szeretnék köszönetet mondani a vitáért, az Európai Parlament támogatásáért, nem csak a mai vitában, hanem az elmúlt három év munkájáért is. Ez az Európa 2020-as stratégiával indult, és az egyik legfontosabb kezdeményezés az ifjúsági kezdeményezés volt, és Beresz asszony jelentős szerepet játszott. Erre a támogatásra a jövőben is szükségünk van, hiszen a vita mai, mai nappal nem zárul le. És ez a koncepció, az ifjúsági garancia rendszerek koncepciója nagyon fontos. Februárban meg kell állapodni a keretről, illetve a finanszírozásról is majd egy későbbi időpontban. Köszönöm szépen. Grazie, commissario. Köszönöm szépen, biztos úr. Állásfoglási indítványt is kaptam ennek a vitának a zárásaképpen. Lezárom a vitát. Január 16-án szerdán fogunk erről a kérdésről szavazni. Ora l'ordine del giorno reca la discussione con... Következő napi rendi pontunk a közös vita, a kohéziós politika és az európai